good afternoon colleagues i apologise for the slight pause but this must be a first. elnézést kérek ezért a rövid szünetért és szép jó napot kívánok mindenkinek. A következő pont tehát a tanácshoz intézett kérdések órája napirenden. Az első kérdés Posselt úr kérdése, az etnikai kisebbségek Szerbiában címmel. asszony, öné a szó. Fru talman, och tack herr Posselt för frågan. Vid, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A december 7-i ülés alkalmával elfogadtuk azok a döntéseket, amelyek a társulási stabilizációs folyamata kapcsolatosak. A folyamatos munkák célja az Európai Uniós szabályoknak megfelelő fejlesztés, és a tanács azt is aláhúzta, hogy ragaszkodnunk kell a reformok napirendjéhez. Október 14-én sajtónyilatkozatot adtunk ki, amely meghatározta a jogi kereteket is a szerbiai igazságügyi kérdésekben, és hangsúlyozta, hogy be kell tartani az emberi jogokat. Az új szerb kisebbségi jogi biztos nagyon fontos szerepet fog ebben a reformban játszani, azonban sokkal több munkára van még szükségünk annak érdekében, hogy minél többen megértsék az emberi jogok, kisebbségi jogok szerepét, fontosságát Szerbiában. Ami a konkrét helyzetet illeti Dél-Szerbiában, Nos, igaz, hogy vannak volt, történtek bizonyos fontos események júliusban, és jó néhány letartóztatásra kerül sor, azonban ez után további eseményekre már nem kerül sor, incidensek nem következtek be. A helyzet javult, a legfontosabb etnikai csoportok azonban részt vesznek a csoportnak a munkájában. Aztán felmerül a bővítésnek az ilyen érzékeny kérdése. Az ami egyetem eh, megkezdte az albán, illetve szerb kétnyelvű oktatást. Egyéb szervezeteket is fölállítanak rövid eh, távon belül, amely lehetővé teszi a kultúra, a nyelv művelését. A gazdasági és társadalmi fejlődés lassú és igen nehézkes folyamat ebben a régióban, azonban továbbra is figyeljük a dél-szerbiai helyzetet, és tevékeny szerepet fogunk játszani a régióban, szorosan együttműködve a szerb kormányon és a helyi politikai vezetőkkel is. Köszönöm szépen, miniszter asszony, Posszát úr. Frau Ratspräsident. Tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen a nagyon jó választ. Csak annyit szeretnék mondani, hogy három régióról van szó, két határ régióról, újvidékről, ez az egyik közötte. Tehát szerintem biztosként majd ügyelnie kell arra, hogy ezeket az országokat tovább kell majd fejleszteni a határokon átnyúló segítségnyújtási programokkal. Novi Pázában teljesen el vannak zárva, itt is segíteni kell nekik abban, hogy a gazdasági előfeltételeket is javítani lehessen a kisebbségi problémák megoldására. Szeretnék, hogyha ezekkel a robbanékony helyzetekkel foglalkoznának. Miniszter. Miniszter asszony. Mr. Posselt úr, biztos lehet abban, hogy folytatjuk azt, hogy nyomon kövessük a helyzetet, ez a biztos bizottság állandó munkájának részét képezi. Tudjuk, hogy javult a helyzet, tudjuk azt is, hogy sérülékeny a helyzet, de az intézményi keretben történt előrelépés, ahogy említettem, és ezek jó jelet jelentenek. Szerintem a segítségünkkel ez a fejlemény tovább folytatódhat ebbe az irányba. További kiegészítő kérdés, Obermeier úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Koszovóban is van erőszak. Itt az albán kisebbségről is szó van, illetve a szerb kisebbségről. De mi a helyzet a vízum könnyítése? Hogyan lehetne elérni azt, hogy ne legyenek szürke zónák? És lesz-e Koszovóban is könnyítés, nem csak amiatt, hogy Koszovót független országként ismerik el nem, volt előttem világos, hogy mi is pontosan Koszovó kapcsán. Természetesen további munkára van még szükség, függetlenül attól, hogy nem minden tagállam ismerte még el Koszovót de dolgozunk azon, hogy hogy lehet a helyzetet javítani Koszovó számára, és ez időbe fog még kerülni, és továbbra is vannak nehézségeink, de őket is természetesen megpróbáljuk bevonni, bevonni a jövőben a vízumrendszerbe, de minden feltételt még nem teljesítettek. Bár nem egészen kapcsolódik a témához, de ezzel összefügg. A következő Harkin asszony kérdése a munkanélküliség szintje. Öné a szó, miniszterasszony fru talman! Tack, fru Harkin, för, för frågan. Det är ju så att den drabbar ju miljontals... Valóban ez a kérdés több millió embert érint, és nagyon súlyosan érinti őket. És ez egy olyan kihívás, amelyen szembe kell néznünk az Európai Unióban. Gondolnunk kell a gazdasági válságra, az öregedő népességre, és a tagállamoknak csökkenteniük kell a munkanélküliség jelenlegi mértékét, és meg kell próbálni ezt visszaszorítani. A tagállamok felelősek a saját munka nélküliségi foglalkoztatási politikájukért. Számos irányelvet elfogadtunk, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy figyelembe véve a különböző munkapiaci helyzeteket, egy közös jelentést adtunk ki ezzel kapcsolatban, és a tanács és a bizottság mérlegelte a helyzetet az egyes tagállamokban. A jelenlegi válság során a tanács ügyelt a munkanélküliségre 2008. decemberében döntöttünk arról, hogy legyen egy gazdaságélénketési program az Európai Unióban, és ez már egy keretet adott számunkra az intézkedések szempontjából, és a parlament és a tanács júliusban elfogadott egy rendeletet az európai globalizációs alap módosításáról. Más intézkedések is elérhetőek, nemzeti szinten lehet módosítani a munkaidőt, meg lehet változtatni a különböző juttatásokat, lehet javítani bizonyos foglalkoztatási helyzeteken. Ezt mind taglaltuk a tanácsi jelentésben a foglalkoztatási csúcs után. Ezen csúcs után júniusban a tanács számos intézkedést foganatosított, amelyel segít a tagállamoknak, illetve a munkaerőpiaci partnereknek, eh, és itt bevezettük az úgynevezett rugalmas biztonság elvét is, tehát eh, különböző alternatívákat kínálunk a cégeknek, a rugalmas munkaidőt eh, például, és remélhetőleg ez majd magával vonja a munkaerőpiac rugalmasságát is ösztönzéseket adunk a munkára, ezen kívül megpróbálunk jövedelem támogatást adni, illetve a szabad mozgást támogatjuk. Decemberben a miniszterek megállapodtak arról, hogy aktív munkaerőpiaci politikára van szükség, és növelni kell a oktatás mértékét, annak érdekében sikerüljön vissza vonni az embereket a munkaerőpiacra. A foglalkoztatás nagyon fontos a kizárás, kirekesztés megelőzésére. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy növeljék a gyerekellátás mértékét, csökkentsék a fizetések közötti különbséget, koncentrálni kell azokra az emberekre, akiket súlyosan érint a válság, a fiatalokat, az időseket, a fogyatékkal élőket, vagy a állandó munkaszerződéssel nem rendelkezőket. A fiataloknak segíteni kell a munka megtalálásában. Ez a fő célja a politikáinknak a 2010-es, 18-as időszakra, és ezt a jelentést 2009-ben fogadta a bizottság. Elnök, köszönöm szépen. Harkin asszony, Köszönöm a válaszát, Marston miniszterasszony, és el kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy látom, és nagyon remélem, hogy a következő évben is ö, sokszor találkozunk majd. Mindenesetre köszönöm a válaszát. Két dolgot fontosnak érzek, amit nem vetett fel válaszában. Először is a vállalkozás ösztönzése, másodszorban pedig a kutatás és fejlesztésre való több költés. Nyilván a nyílt koordinációs módszer nagyon fontos, de ez nem igazán erőteljes eszköz, nem sikerült elérni a Lisszaboni program célkitűzéseit. Van-e valamilyen javaslat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megerősíteni ezt a mechanizmust? Köszönöm, miniszterasszony. Ez egy nagyon fontos kérdés valóban, és ön is tudja, hogy már megkezdték a Lisszaboni stratégia jövőjét is megvitatni, Európa 2020, erről a spanyol elnökség majd dönt majd tavasszal. A kérdés az, hogy hosszú távon hogyan tudunk a jelenlegi helyzetből kilábalni, hogy tudunk egy olyan Európát létrehozni, amelyben nagyobb a vállalkozókedv, amelyben kevesebb a kirekesztés, Eh, és a, a munkanélküliség, hogyan tudjuk eh, Európát olyan eh, erős globális tényezővé tenni, amilyenként az, az elképzelésekben szerepel. Nagyon fontos ennek az egyik, ennek nagyon fontos vonatkozásainak egyike a kormányzás módja sokkal inkább be kell vonnunk a helyi és regionális hatóságokat, hiszen ők azok, amelyek a tényleges végrehajtó munkát végzik, a tagállamoknak magukévá kell tenniük a folyamatot. Ezt a dokumentum, a bizottsági dokumentum megfogalmazza világosan, a tagállamok vizsgálják most ezt az anyagot, és úgy gondolom, hogy nagyon jó javaslatok fognak születni. Valóban ez a stratégia egyik leggyöngébb pontja. Köszönöm szépen. Két további kiegészítő kérdésünk van, Molcer és Rubik úraktól. Először Molcer úrja szó. Köszönjük szépen az úgynevezett eh, mikrofinanszírozási eszközt nem újonnan finanszírozzák, hanem a Progress programból vonják ki ezeket az összegeket. Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az új eszköz ne terhelje a már eh, eldönt, korábban eldöntött foglalkoztatási programokat? Mr. Rubik. Köszönöm, Rubik úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem az lenne, hogy nem lenne inkább jobb megakadályozni a munkanélküliséget összességében, hogyan lehetne ezt elérni, hogyan tudnánk a KKV-knak segíteni, hogyan tudnánk lehetőségeket kínálni arra, hogy határokon átnyúló módszereket, legjobb gyakorlatokat alkalmazzanak, amelyekkel újabb vállalatokat lehetne létrehozni. Thank you. Köszönöm, miniszterasszony. Uh, thank you, Madam Chair. Well, uh, as I said, the... Köszönöm, elnök asszony. Nos, a felelősség végül is a tagállamoké a munkahelyteremtés kapcsán, de sok mindent tehetünk mi is, és ahogy bevezetőmben említettem, illetve Hártya asszonynak is mondtam, nagyon sok javaslattal állt elő a tanács, hogyan lehet eh, rugalmassággal és a különböző támogató rendszerekkel eh, aktiválni az embereket annak érdekére, hogy érdekében, hogy ne eh, rekesztődjenek ki eh, a munkaerőpiacról. A legjobb gyakorlatok cseréjére szükség van, minden országban más és más a legjobb megoldás, azonban lehetőséget kell adunk egymásnak arra, hogy, hogy tanuljunk egymástól, Úgyhogy föltétlenül szükség van kombinálni a dolgokat, egyrészt tanácsi ajánlásokra van szükség, másrészt a tagállamoknak e, alkalmazkodniuk kell saját helyzetükhöz, e, és aktívan e, fel kell lépniük. A kérdés kapcsán nem vagyok teljesen biztos, hogy megértettem, lehet, hogy tolmácsvási probléma volt. Én nem utaltam semmiféle mikrohatóságra, én a globalizációs alapra utaltam, az Európai Parlament segítségével ez rugalmasabbá vált, és a tagállamok, illetve a különböző nehézségekkel küzdő cégek számára is segítséget jelenthet ez végsősoron a munkanélküliek érdekében. Köszönöm, miniszter asszony. A következő kérdés következik. Santis úr kérdése. A tárgyalások Törökországnak a Frontex közös műveleteiben való részvételéről címmel. Fru talman, ja, en viktig del av eu strategi för bättre hand... Nagyon fontos részét eh, képez az EU stratégiájának eh, a bevándorlása kapcsolatban az az, hogy a eh, határműveletekkel foglalkozzunk, és egyre tartozik az integrált határvédelem is, amelyre 2006-ban döntöttek. Harmadik országokkal is folytatunk műveleteket. Ez nagyon fontos a Frontex keretein belül. A Frontex rendelet kimondja, hogy a Frontex elősegítheti az együttműködést a tagállamok és harmadik országok között az EU külső politikájának keretén belül, illetve a bilaterális megállapodások keretein belül is. Számos dolog történt már, és ezt meg is jutattuk. A tárgyalások mandátumát ö, már megadták, és minden tagállamot bevonnak és elég messzire haladtak már a tárgyalások a török hatóságokkal, még nem értek ezek véget, és nagyon nehéz ezekről jelenleg beszélni. Köszönöm szépen, Santis úr. Köszönöm szépen, eh, miniszter asszony. A mai válaszából három dolgot eh, értettem meg, tehát Frontex és a Törökország között már megkezdődtek a tárgyalások, sőt előre is haladtak. Második pontként pedig a tárgyalások król tájékoztatták a tagállamokat, így Görögországot is, és sikerült megalapodásra jutni arról, hogy itt a külső határok védelméről van szó. Tehát, hogyha közös műveleteket hajtanak végre, és Törökország szeretne részt venni a külső határok védelmében, akkor hogyan lehetne az emberi jogokat betartani a bevándorlók esetében? Van még egy kényesebb kérdés is, itt nem csak a külső határokról van szó, hanem a Törökország a külső határokon lesz tevékeny. A bizottság ezt el tudja fogadni? De. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez persze rendkívül nagy ö, volumenű kérdés. A tárgyalások most kezdődtek meg Törökországgal, Báró biztos úr, és a svéd migrációs miniszter néhány héttel ezelőtt látogatott Törökországba, hogy elkezdi a tárgyalásokat. Az első tárgyalások gyümölcsözőek voltak, de még nem értek véget, úgyhogy nagyon nehéz most elmondani, hogy mi a helyzet, mert még folynak a tárgyalások, és mint ahogy említettem, minden tagállam, Görögországot beleértve, megkapja tájékoztatást, hogy hogy folynak a tárgyalások. Általánosságban az alapvető emberi jogok, európai értékek tiszteletben tartása is szóba kerül, úgyhogy ebből a szempontból Törökország sem kivétel. De ahogy már említettem a tisztelt képviselő úrnak, most kezdődtek a tárgyalások, bár folynak, még nem értek véget, és a Frontex miatt nyilván ez minden tagállamot érint. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdést szeretnének föltenni. Két dologra szeretnék mindenkit emlékeztetni, mielőtt folytatnánk. Először is, hogy 30 másodperc áll ezekre rendelkezésre, eddig eléggé jók voltunk az időbetartásával kapcsolatban, szeretném, ha ez a továbbiakban is így menne, és minden egyes kérdéshez csak két kiegészítő kérdést lehet föltenni. Papadikoló úr és Molcer úr kérdezhetnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter asszony! Amit hallok, az az, hogy van egy megállapodás Törökországgal arra, hogy együttműködjünk a bevándorlási kérdésekben, és ez kötődik a Frontex munkájához is. Görögországban azt éltük meg, hogy a Frontex hajóit a török hatóságok ö, ö, zaklatták, és igazából nem kaptunk arra semmilyen választ, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. Van erről információja? Mölcer. úr a következő. Jó lenne, hogyha nemzetközileg együttműködnénk, hogyha ez az egy hogyha ez az együttműködés nem EU eszközökkel kell, hogy megvásároljuk. Milyen országokkal zajlanak tárgyalások, melyeket terveznek ilyeneket, és eh, milyen előnyökkel jár ezeken országok számára a Frontex eh, részvétel. Köszönöm, miniszter asszony. Yes, thank you, Madam Chair. The question of... Köszönöm, ennek asszony. Nos, gyakran fölmerültek ezek a kérdések. És a török kormányjal, török hatóságokkal egyeztetve gyakran kifejtettük, hogy a jó együttműködés valóban a továbbiak előfeltétele, és megkértük a török hatóságokat, hogy ne tegyenek különböző provokatív intézkedéseket. Én magam is foglalkoztam ezzel a, folyamat, a tárgyalási folyamat, tárgyalások folyamatban vannak, nem tudom pontosan elmondani, hogy hol tartanak, hiszen folyamatban lévő eljárásról van szó, de a szokásos eh, procedúrában mederben folynak, ezen kívül eh, Szenegállal, Kapoverdével, eh, Zöldfoki szigetek és egyéb országokkal, Marokkóval, Egyiptommal és Mauritániával is tárgyalunk. Tehát ez a rendes eljárás, amelyet követünk a Frontex kapcsán. Erre mandátuma van a Frontexnek. Nyilván Oroszországban, Moldovával, Ukrajnával, Grúziával, stb. eredményesebbek vagyunk, mint más országokkal, de hát ez egy ilyen dolog. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony. A következő kérdés Kelly úr kérdése. Éghajlatváltozásról szóló tárgyalások Kopenhágában címmel. Miniszterasszony. Köszönöm szépen. Kegyi úr, most is folynak a tárgyalások Kopenhágában, de megpróbálom a legfrissebb híreket elmondani. Két fontos témáról van szó, a hatások enyhítése és a finanszírozás még mindig bízunk abban, hogy sikeres lesz a kopenhágai tárgyalássorozat, hogyha két fok alatt tudjuk tartani a hőmérséklet emelkedést az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. És a kérdés az, hogy kötelező jellegű, jogilag kötelező jellegű megállapodást lesz-e. Remélhetőleg ez így lesz majd, 2013. január 1-ével kezdődő időszakra. Ahhoz, hogy megállapodás szülessen, a következő alapvető témákban kell megegyezni. Először is jelentős kibocsátás csökkentés a fejlődő fejlett országok vonatkozásában 2020-ra. Japán, Norvégia már tett erőfeszítéseket, de nem elegendő ahhoz, hogy elérjük a kétfokos célt. Az EU a többi fejlett országot is arra kéri, hogy ambiciózus programot készítsen. A nagyobb fejlődő országoknak is csökkenteni kell, Kína, Brazília, Dél-Afrika, Dél-Korea például, amelyeknek szintén jelentősen hozzá kell járulniuk ehhez. A tanács hiszi, hogy további lehetőségekre van még tér, főleg Kína és India vonatkozásában, főleg, hogyha a két fokon belül akarunk maradni. Az EU arra kéri őket tehát, hogy további erőfeszítéseket tegyenek az ambiciózus cél elérése céljából. Aztán a technológia transfer, a kapacitásépítés, a finanszírozás nagyon fontos, azért, hogy csökkentsük a hatásokat, kapacitásépítésre, technológiára van szükség. Az utolsó csúcson a finanszírozási terv végül is megfelelő lökést ad a tárgyalásoknak, és ez megerősíti az EU-t. Az állam és kormányfők Kopenhágában remélhetőleg megfelelő politikai lökést adnak majd a legfontosabb területeken a finanszírozáshoz is, úgyhogy remélhetőleg ambíciózus megállapodás születik. Javaslatunk értelmében 2013. január 1-től kötelező jellegű megállapodás kell, hogy szülessen végleges formában, a lehető leggyorsabban. Mondjuk a kopenhágai konferencia lezárását követően fél éven belül. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr! Köszönöm szépen! szeretnék köszönetet mondani a tömör, pontos és logikus válaszáért. Nem csak az én kérdésemre kaptam ilyen választ, hanem amióta idejöttem tavaly júniusban, azóta ön kiemelkedő szinten teljesített e tekintetben. Nos, az Európai Unió próbálja a klímaváltozás elleni hazat vezetni, és ennek legjobb példája az, ahogyan az, hogy az amerikai elnök és a kínai miniszternek is megérkeztek a konferenciára, néhány évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. Nos, örülünk ennek a fejleménynek. Köszönöm. Thank you, Mr. Kelly. Thank you for your kind words. Köszönöm, Kelly úr, köszönöm a kedves szavait. Nos, úgy gondolom, hogy a valós politikai tárgyalások holnap kezdődnek, eh, ahogy ön is említette, miniszterelnökök és elnökök eh, világ minden sarkából érkeznek ide ugye ott van a B-terv is, amit az, amiről még egyelőre nem kellene beszélnünk. Addig, amíg nem kerül erre sor, folytatni kell a tárgyalásokat, egyszerűen nem szabad feladni, hiszen a világ eredményt vár tőlünk. Ez a legfontosabb kérdés a mi generációnk számára. Nem szabad, hogy kudarcot valljunk, úgyhogy addig kell tárgyalnunk, amíg elérjük a célunkat. Elnök, köszönöm szépen. Most a következő kérdés következik, Mitchell úr kérdése. Az éghajlatváltozással összefüggő finanszírozás a fejlődő országok számára címmel. Miniszterasszony. Eh, Köszönöm szépen, ugyanazt a témát folytatjuk tulajdonképpen, és hogy a képviselő rámutat, a klímafinanszírozás a fejlődő országok számára valóban lényegi eleme a kopenhágai tárgyalásoknak. És kulcsfontosságú, hogy ezen a területen eredményt, megalapodást érjünk el Eh, megint csak az októberi Európai Tanácsra hivatkoznék, amikor eltöntöttük, hogy azonnal intézkedésként eh, eh, programokat indítunk. A decemberi tanács néhány nappal ezelőtt ugyancsak ezt mutatta, a tagállamok 2,4 milliárd eurót biztosítanak évente 2012-ig erre az ügyre. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon egyértelmű és erős üzenetet küldtünk a tárgyalók felé, és ez erősíti a hitelünket is. Az Európai Tanács ezen kívül jelentős mértékben próbálja erősíteni a jelenlegi finanszírozási kereteket is, hogy a saját, hogy a kihívásoknak meg tudunk felelni. És ahogy ön rámutatott a kérdésében, az októberi E, tanács megérosítette azt a becslést, hogy az alkalmazkodásnak a teljes összege, e, á, költsége a 100 e, milliárd euró összeget is elérheti. Ez a nemzetközi széndiokszid piacot is érinti, a nemzetközi finanszírozást, illetve a fejlődő országok saját erőfeszítéseit is tartalmazza. Tehát nagyon sok, egy, egyikben nagyon sok más becslés is van, a bizottság azonban úgy gondolja, hogy ez a legjobb peslés, ami rendelkezésünkre áll. A nemzetközi eh, támogatás, amire szükségünk van, az eléri az 50 milliárd eurót évente. A tagállamok eh, készek arra, hogy ennek egy jó részét magukra vállalják, de minden országnak, talán a legszegényebbeket kivéve, eh, törekednie kell arra, hogy vállalja erre egy részét a GDP-hez képest az októberi tanács hangsúlyozta, hogy a kopenhágai megállapodásnak vonatkoznia kell azokra a célokra, és hogy a globális felmelegedés ne hagyja meg a kettő eh, fokot. Ehhez eh, technológiára és finanszírozási megállapodásra is szükség van. Köszönöm szépen, miniszter asszony, Micheló. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy Kelly úr is értékelte az eddigi tevékenységét a svéd elnökségnek, amely példaértékű. Miniszterasszony, ha az Egyesült Államok elnöke a fejlődő országok egyik, egyes, egyis képviselőivel tárgyal, az EU esetleg próbál-e valamilyen hidakat építeni az Egyesült Államokkal például? és meg tudná-e nyugtatni minket arról, hogy lesz valamilyen új pénz erre, nem pedig az eddig már másra szánt pénzekből kellene megoldani az éjség és az egyéb problémákat is. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Elnök asszony, az első kérdés Nyilván nagyon sok bilaterális tárgyalás folyt már annak érdekében, hogy előkészítsük a tárgyalásokat. Az EU állandó kapcsolatban van az Egyesült Államokkal, és próbálja elérni azt, hogy Amerika ambíciózusabb célokat állapítson meg. Nekik is vannak bilaterális kapcsolataik van olyan, amelyben mi is benne voltunk, van olyan, amelyben nem, mert különböző oldalakról próbáljuk ezt megközelíteni. A svéd elnökség során Kínával, Indiával, Ukrajnával, Dél-Afrikával, Oroszországgal, az Egyesült Államokkal hat ilyen bilaterális tárgyalás volt éghajlat kérdésekben, úgyhogy nagyon sokféle tárgyalásra került sor. Ami a finanszírozást illeti. Régi és új pénzekről van itt szó, azt kell mondanom, vannak olyan országok, amelyek vegyes megoldást találtak, vannak olyanok, amelyek már néhány évvel ezelőtt a fejlesztési költségvetésük egy részét jelölték ki erre a célra, mert a legkevésbé fejlett országok szenvednek majd leginkább az éghajlatváltozástól. Úgyhogy teljesen logikus az, hogy a fejlesztési költségvetés egy része erre a célra fordítódik. Nevezetesen különböző éghajlati intézkedésekre. Ami a gazdasági válságot illeti, ennek következtében nagyon sok tagállam csökkentette költségetésének erre a célra szánt részét, és hát ez sajnos a gazdasági válságnak is köszönhető nagy mértékben. Elnök, köszönöm szépen. A következő kérdés következik. Kósa úr kérdése a személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat. Miniszter asszony. Elnök asszony, nos, azok az intézkedések, amelyek segítik a hozzáférés lehetőségét, életfontos, életfontosságúak a diszkrimináció elleni küzdelemben, ahogy ezt a képviselő is megfogalmazta a kérdésében. A svéd elnökség alatt e, a, azon dolgoztunk, hogy a méltányos és egyenlő bánásmód hogyan valósulhat meg. Négy olyan diszkriminációs alap van, amelyre a dokumentum jelen pillanatban nem terjed ki. Ez a vallás, a meggyőződés, e, a fogyatékkal élők e, helyzete. Novemberben egy helyzetjelentést fogadtunk el az elnökség részéről, amely ütemezés is tartalmazott. Az elnökség arról is beszámolt, hogy mi a helyzet az áruk előállításával. Ezt tovább, ezt ugyancsak meg kell vitatnunk. Vannak azonban más kérdések is a direktíva pénzgyűkövetkezményei kapcsán olyan szöveggel kell előállnunk, amely valamennyi tagállam számára elfogadható, minden tagállamnak el kell ezt fogadnia, mielőtt a tanács elé vihetjük. Sajnálatos módon jelen pillanatban a tárgyalások a végrehajtás határidejéről még mindig függőben vannak, és ez valószínűleg további időt fog igénybe venni még. Köszönöm, miniszter asszony. Kósa úr. Köszönöm szépen

Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenképpen egyetértek a tisztelt képviselő úrral, szükség van ilyen irányelvre. És még mindig vannak milliók az Európai Unión belül, akik nem tudnak hozzáférni olyan dolgokhoz, amelyek a mindennapi élethez szükségesek, és nem tudnak normális életet élni ezért a tanácsi tárgyalások igen hosszú időt vesznek igénybe. Ez nagyon fontos ö, javaslat, és óriási gyakorlat és pénzügyi ö, következményei vannak. Egyhangúságra van szükség a tagállamok között, illetve az Európai Parlament jóváhagyására, mielőtt az irányelv elfogadásra kerülhet már voltak tárgyalások, nagyon sok munkacsoport született a tanácson belül, előrelépés történt, de sajnos őszintének kell lennem önnel, még nem sikerült konszenzusra jutnunk, amire szükség van. De folytatjuk az erőfeszítéseket egészen az elnökség végéig, és optimista vagyok, a spanyol elnökség is mindent megtesz majd annak érdekében, hogy meglegyen az eredmény. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony ugyanazt a témát folytatjuk, Brinkevics te asszony kérdésével, a fogyatékkal élők jogainak megvédése címmel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy milyen szociális nehézségekkel kell szembenézni a gazdasági válság kapcsán meg kell védeni azokat is, akik különösen sérülékenyek. Megpróbáltuk leküzdeni a kirekesztést. Tudjuk, hogy vannak fogyatékkal élők és más sérülékeny csoportok, akik nem tudnak a diszkrimináció miatt megfelelően élni. A tanács hangsúlyozta annak szükségességét, hogy elő kell segíteni a fogyatékkal élők munkaerőpiacra jutását, ez a Lisszaboni stratégia részét is képezi, és most is van már ennek tekintetében iránymutatásunk. A tanács és, és a bizottság is elfogadtak erre vonatkozó intézkedéseket, a sérülékeny embereket is be kell vonni a munkaerőpiacra. Ez a 2009. november 30-i tanácsi következetesebben is benne van ezeknek az embereknek lehetővé kell tenni a munkaerőpiacról jutást, mert csak így lehet hosszú távú fejlődést elérni. A tanács és a parlament közös megalapodásra jutott azzal kapcsolatban, hogy 2010 lesz a szociális kirekesztés és szegénység leküzdésének éve. És ebbe is, ebbe a koncepcióba be, megpróbáljuk bevonni az oktatást, illetve azt, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az új technológiákat, főként a fogyatékkal élők számára. Ezzel kívül van egy olyan stratégia is, amely a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek családjaival ö, foglalkozik. Ami pedig a tanács irányelvét ö, illeti a ö, személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, szexuális irányultságra való egy, egyenlő bánásmóddal kapcsolatban. A tanács szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoportja mindig foglalkozik itt a megfelelő szöveggel, és volt egy, progre, egy előrelépési jelentés is novemberben, de itt közös megállapodásra nem sikerült jutni mi lesz ezen tegyelások eredménye. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha jó szöveg jönne létre, és ahogy említettem korábban, a tagállamoknak meg kell állapodniuk eh, ebben a javaslatban, és látni kell, hogy a gazdasági válság milyen hatásokkal fog majd itt eh, járni. A parlamentet eh, és arra kérjük majd, hogy Lisszaboni szerződését nem támogassa ezt az intézkedést. Köszönöm szépen, Inkevics Júdi asszony. Ácsú, ponia pirmininkė, Rácsú, Minisztra Maestrom, Malmström už jūsų Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Maestrom miniszter. Asszony, szeretnék egyúttal köszönetet mondani Svédországnak is, hiszen a svéd elnökség során a miniszterek tanácsa csatlakozott az EU konvencióhoz, amely a fogyatékkal élő személyre vonatkozik. Ez jó lépés volt, de csak egy lépés volt. Nagyon sok tagállamban, ahol tagállamban nagyon sokan, nagyon különböző életet élnek a fogyatékosok között, vannak, ahol nem tanulhatnak irányelvet, máshol nem férhetnek hozzá egyéb szolgáltatásokhoz. Ne felejtsük el, hogy polgáraink kb. 10%-a fogyatékkal él. Nyilvánvaló nehézségei vannak az diszkrimináció ellenes direktíva megvalósításának, azonban lehet, hogy egy külön direktívára is gondolnunk kellene, amely a fogyatékkal élők jogaira vonatkozna, amely kötelező lenne valamennyiünkre, és amely a diszkriminációt is megelőzni Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony. Engedjék meg, hogy hangsúlyozom, hogy nem politikai akarat hiányáról van szó. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez az irányelv, és tényleg nagyon, mindent megtettünk annak érdekében, hogy megszülessen. De mint ahogy említettem, azon a tényen nem tudok változtatni, hogy egyhangúságra van szükség, és nem született egyhangú döntség, döntés. A svéd elnökség előtt is már próbáltak különböző kompromisszumokat javasolni, nagyon sok munkacsoportot állítottak föl, és még mindig foglalkozunk ezzel a kérdéssel egészen a svéd elnökség végéig. Sajnos azonban még nem jutottunk egyhangú döntésre. Azt hiszem sajnálatos lenne, hogyha az irányelv különböző részeit szétszednénk. Az Európai Parlament célja is az volt, hogy a diszkriminációról átfogó irányelv szülessen. Ha viszont darab, feldaraboljuk, akkor azt hiszem, hogy ez sajnálatos lenne. Úgyhogy tegyünk még egy picivel többet, meg annak érdekében, hogy az egész irányelv megszülessen. Mert nagyon fontos a diszkrimináció elleni harc a fogyatékkal élőkkel szemben is, de másokkal szemben is egész Európában. Elnök, Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 30 másodperc áll rendelkezésre a kielégészítő kérdésekre. Sokan kértek szót ebben a témában. Figyelembe kell vennem a sorrendet, ahogyan jelentkeztek a hozzászólni kívánók. Sajnos csak kettőnek adhatok szót, Klesz asszonynak és McGuinness asszonynak. Frau Präsidentin! Elnök asszony, a diszkriminációt, ezt meg kell akadályoznunk, ez társadalmi probléma, ezt mindannyian tudjuk, hogy meg kell akadályozni mindenfajta diszkriminációt. Osztja azt a véleményemet, hogy nincsen egyértelmű mérce, amelynek alapján a diszkriminációt meg tudjuk ítélni. Például, hogyha valaki kiadja a lakását, és a bérbevevő azt mondja, hogy diszkriminálták, mert nem adták neki a lakást. Tehát lehetne-e egy európai irányelvet létrehozni, amelyet a tagállamoknak végre kellene hajtaniuk. Úgy gondolom, hogy ennek itt lenne az ideje. Köszönöm, McGuinness asszony. Thank you, Chair and uh, Council. Could I just... Köszönöm, elnök asszony. Mint hogy a fogyatékkal élők jogairól beszélünk, hagyj említsem, hogy Kóserot épp most választották meg a fogyatékossági intergrup elnökévé. Nagyon sok sikert kívánok neki. Ami a válságot illeti, nos, ön már bólogatott az előbb, valóban aggaszt bennünket a gyermekek és fiatal felnőttek intézményes ellátása, és úgy tűnik, hogy az intézményből való kivétel, a családba való integrálás folyamatát lassítani fogja a gazdasági váltás, válság. Köszönöm, miniszter asszony. Nos, a gazdasági válság idején nyilván a leg ö, sebezhetőbbek szenvednek a legtöbbet, a fiatalok, a gyerekek, a fogyatékkal élők. És ennek tudatában kell lennünk nekünk, politikusoknak. Nagyon sok ajánlásban arra próbáltuk a tagállamokat ösztönözni, hogy tudja, tudatában legyenek ennek a tagállamok is. Válaszolva a kérdésére, azt hiszem, mielőtt megszületik az átfogó irányelv, nagyon nehéz európai jellegű normákat megállapítani a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos diszkriminációkról. Először meg kell, hogy szülessen az átfogó irányelv, és utána léphetünk ezen a téren. Tudom, hogy mennyi munka ö, folyt már ezen a téren, és azt is tudom, hogy ö, a mindennapokban a fogyatékkal élőknek mennyi akadályt kell leküzdeniük, és mennyire ö, korlátozza ez őket mindennapi életünkben. De először az átfogó irányelvet kell, hogy jóvá hagyjuk, és aztán léphetünk tovább. Akkor lehet konkrét javaslatokkal előállnunk ebben a témában, és akkor lehet a tagállamokban a figyelmet is még jobban felhívni erre. Elnök, köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy az egész ház szeretne gratulálni Kósa úrnak, hogy az Intergroup elnökének megválasztották. Most pedig tovább szeretnék lépni. A 8-as számú kérdést és a 9-eset visszavonták. A 10-es elfogadhatatlan, mert már egy külön vita témája volt ez. A 11-es Paleckis úr kérdése, aki nincs itt, tehát tovább lépünk. kis úr kérdése lesz a következő tehát. Szegény perui gazdák haszonlesésből elkövetett megdöbbentő legyilkolása a címa. Miniszter mondja, ha mindezt bírta követni, akkor öné a szó. Fru talman, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ahogy a képviselők is tudják, az emberi élettiszteletben tartás az egyik legfontosabb értéke az Európai Uniónak, és tudjuk, hogy a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink során is ügyelni kell az alapvető jogokra és a jogállamiságra. Az említett incidens esetében nem tudtunk erről a tanácsban, nem beszéltünk erről, hallottuk a média jelentéseket erről, de tudjuk, hogy a legutóbbi híradások azt mondták, hogy Igazából egy kacsáról van szó, tehát nem volt igaz ez a hír. A tanács nem tud véleményt alkotni a média jelentésekről, ezért nem tudunk semmit mondani erről. Köszönöm, miniszter asszony, Angorakis úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam, hogy ez a válasz egyáltalán nem elégít ki. Ez egy szörnyű büntény, amely példa nélküli. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egyrésztről meg kellene, hogy vizsgálja ezt a kérdést. Vannak kapcsolataink Peruval, megkérdezhetnénk ezt, informálódhatnánk a kormánynál, hogy valóban történt-e ilyesmi, és akkor fel lehetne lépni, ha igen. Ja, Köszönöm ennek asszony. Nos, nagyon eltérő beszámolókat olvastunk különböző hatóságoktól ez ügyben. Nemrégiben újságcikkekre tudtunk csak támaszkodni még. E, igazándiból nincs biztos e, alapunk a, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy valóban eh, sor került ezekre az eseményekre. Eh, nagyon nem kizárható, hogy ez egy bluff, eh, ezért a tanácsnak nincs sem kompetenciája, sem lehetősége reakcióra. Köszönöm, miniszterasszony. A következő kérdés. Czárnecki képviselő kérdése. A Litvániában élő lengyel kisebbséggel szembeni megkülönböztetés címmel. Miniszter asszony, a szó. Madam uh, President. Köszönöm. Nos, a tanács számára rendkívül fontos az emberi eh, jogok és az alapvető jogok eh, érvényre juttatása. A tanács továbbra is elkötelezi magát amellett, hogy eh, minden diszkriminációs gyakorlatot megszüntessen Nos, a kisebbségi jogok védelmére ugyancsak vonatkozik az Európa Tanács számos programintézkedése. A tanács, az Európa Tanács különböző szervei vizsgálják ezt az ügyet. A 2000, 2000-es rendelet előírja a személyekkel való egyenlő bánásmódot függetlenül a vallások, nemzeti hozzatartozások, etnikumoktól függetlenül. Nos, ennek a direktívának a jogvédelme eh, ki eh, terjed a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a foglalkoztatásra és minden egyéb területre is fontos az európai jog betartása a tagállamokban. Végül a Stockholming program, amelyet az Európa Tanács december 14-én fogadott el idén. Kitér a 2000-es, 2000-es hágai eh, konvenció eh, alkalmazásának a tapasztalataira is. Minister, Mr. Zsarnaki. Köszönöm, asszony, Czarnecki úr. E, bardzo dziękuję pani minister, pani komisarz. Ez... Köszönöm szépen, miniszterasszony, a válaszát. Különösképpen a magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy a tanács a diszkrimináció minden formáját elítéli a kisebbségekkel szemben. Így tehát a litvániai lengyel kisebbségekkel szembeni diszkriminációt is elítélik. Köszönöm szépen! szisztematikus intézkedésekről van szó, például a kétnyelvű helységtáblák esetében, illetve administratív korlátozásokkal is szembe kell nézniük az ott élő kisebbségeknek, ezért örülök annak, hogy a tanács foglalkozik ezzel. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak meg tudom ismételni azt, hogy milyen értékekért áll ki az Európai Unió, és a tanács állandóan védi ezeket főleg abban az esetben, amelyre ön is utalt, a tanács, az Európa Tanács megfelelő szervei meg fogják ezt vizsgálni. És ha bármi fajta formája megjelenne a diszkriminációnak, a bizottság feladata az, hogy a szerződések őreként ennek utána járjon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. Örömmel látom, hogy Geriga úr megérkezett, Crowley úrát helyettesítendő a következő kérdés képviseletében. Putista szerzetesek és szerzetesnök üldöztetése Vietnámban. Miniszter asszony, öné a szó. Tak, so mycket, eh, fru talman. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kérdést is. A tanács abszolút mértékben tisztában van azzal, hogy az emberi jogok hogyan állnak Vietnámban, és nagyon szoros figyelemmel követjük a fejleményeket. A bizottság és a tanács évente kétszer fölméri a helyzetet az emberi jogi párbeszéd keretein belül, amelyet a vietnámi hatóságokkal folytatunk. December 14-én került sor Hanoiban a legutolsó alkalommal ilyen tárgyalásra, és mindig beszélünk a reformról, a bűnügyi ítéletek végrehajtásáról, a vallásszabadságról és a meggyőződési szabadságról, a lelkismerti szabadságról. Nos, a konkrét bebörtönzetek helyzetét is megtárgyaltuk a kormányjal, és az Európai Unió olyan különösen fontos problémákra is eh, kitér eh, a tárgya a kormányjavó tárgyasai eh, során, mint például az által most említett helyzet. Nos, az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el ebben az ügyben, és ugyanezen a napon találkoz, a bizottság találkozott magas szinten a vietnami kormány képviselőivel, Reméljük, hogy jövő évben aláírandó eh, partnerségi eh, szerződés eh, elő fogja segíteni annak az üzenetnek az eljutatását Vietnámba, hogy mennyire fontos Európa számára az emberi jogok betartása. A parlament korábban már említette, hogy véget kell vetni a bloggerek és internethasználók tevékenységét korlátozó intézkedéseknek védeni kell az emberi jogokat, és be kell tartani minden olyan elkötelezettséget, amely az egyetemes emberi jogok nyilatkozatában és a nemzetközi eh, azokban a nemzetközi szerződésekben szerepelnek, amelyeket Vietnám aláírt. Az Európai Parlament állásfoglalásának köszönhetően most már sokkal határozottabb üzenetet fogalmazhatunk meg, köszönetet is mondok ezért. Nos, a parlamentre gondolva fontosabb szerepünk lesz a továbbiakban, mint eddig, Eh, volt egy delegáció látogatás Vietnámban december 8-9-10-én, eh, kolostorokat eh, látogattak meg, és a plan, faluból elmenekültek egy részét is meglátogattuk. Az Európai Unió nyilvánvalóan továbbiakban is közelről szoros tekintettel lesz majd a fejleményekre. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon átfogó válaszért, egyrészt a magam nevében, másrészt pedig eh, Crowley nevű, úr nevében is. Remélem, hogy pragmatikus módon fogják folytatni eh, a megfigyelő munkát a jövőben is. Elnök, köszönöm. Nincs további kérdés feltevő. Jön a következő kérdés. Gallagher úr kérdése. Izland Európai Uniós tag felvételi kérelme. Miniszterasszony, köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, ez az ön szívéhez is közel álló kérdés. Tisztelt képviselő úr! Hadd emlékeztessem először is a december 8-ai tanácsi konklúzióra, melynek értelmében Izland olyan ország, amely régi és mély demokratikus értékekkel, gyökerekkel rendelkezik, és az Európai Unióhoz mind stratégiai, mind politikai szempontból hozzájárulhat. Már nagyon sok szinten szoros integráció létezik a két fél között a gazdasági térségben is, és a Schengeni térségben is. Stockholmban 2009. július 18-án kaptuk meg, illetve én személyesen a jelentkezést. Július 17 27-én egy ülésre került sor, eh, ahol megállapodtunk abban, hogy a bővítésre sor kerül, a 2006-os tanácsi konklúziók eh, aláztámasztásával, nevezetesen, hogy minden országot eh, a saját érdemei alapján kell megítélni. A bizottságnak véleményeznie kell most ezt a jelentkezést, és aztán ezt a, a szerződések értelmében értékelik majd, és az EU tanács 2006. szeptemberi ö, konklúziónak megfelelően fogunk eljárni. Újra tárgyaljuk ezt a témát, hogyha megszületik a bizottsági vélemény. A tanács tehát ö, a tárgyalások megkezdéséről Izlanddal a spanyol elnökség első hónapjaiban fog nyilatkozni. Köszönöm. Gallagher úr. A mikrofont kérem kapcsolja be. Szeretnék köszönetet mondani ö, a válaszért, és mint a delegáció elnöke, amely Izlanddal is foglalkozik, tökéletesen megértem, hogy természetesen minden kérvényt saját érdemei szerint kell megítélni. Izland elég gyorsan válaszolt nagyon sok kérdésre, és persze az izland kormány elhivatottsága is azt hiszem, hogy jelentős nagy lépést tesz lehetővé, hogy Izland az Európai Unió tagja legyen bár nyilván régi demokráciáról van szó, úgyhogy az izlandiaknak kell ezt a döntést meghozniuk. De remélem, hogy előrelépés történik a következő csúcs találkozón, és jelentős lépés lesz ez a megfelelő irányba. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Miniszter asszony. All, the Köszönöm szépen a megfelelően kell eljárni az izlandi kérelemmel kapcsolatban. Még nem történt meg a teljes ellenőrzés, történt előrelépés, és Izland is már kijelölt egy tárgyaló csapatot, és remélhetőleg, hogy gyors és alapos munkára kerül majd sor. A bizottság véleményét majd a jövő év elején fogja kiadni, és azután fogunk a további intézkedésekről dönteni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig eh, a sorrend szerint Darossa úr kérdésére kerülne sor, de mivel nincs itt, ezt átugorjuk, és Megginis asszony eh, kérdése következik a biológiai lebomló hulladékokról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden nap eh, óriási mennyiségű hulladékot termelünk az EU tagállamokban. Hogy ezzel hogyan foglalkozunk, az nagymértékben kihat a környezetre is. A bizottság nemrégiben kiadott jelentésében az EU hulladék jogakotásáról azt láthattuk, hogy számos tagállam már előrelépést ért el, de sok mindent kell még tenni annak érdekében, hogy a megfelelő infrastruktúrát ki lehessen építeni a hulladékkezelésre a joga, jogszabály értelmében. Ami a biológiailag lebontató hulladékokat illeti, a jelentés szerint 9 tagállam tudott megfelelni a 2006-os célkitűzéseknek. 2009. júniusában a tanácsi következtetések kimondták, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a célkitűzéseket elérjük a biológiára lebontható hulladékok esetében. Meg kell néznünk a jogszabályozást is, hogy hogyan lehetne még jobban csökkenteni a hulladék szintjét. Ami pedig az újrafelhasznosítását illeti a biológiailag lebomló hulladékoknak, itt nagyon fontos, hogy felhasználjuk ezeket a hulladékokat például a biogáz erőművekben, a tanács létrehozott egy szabályozást az a jobb hulladékfelhasználás esetében, hiszen ezt jobban, ezzel jobban el lehet küzdeni a klímaváltozást is, és jobban el lehet érni a célkötőzéseket is. Köszönöm, miniszter asszony, megjelenés asszony. Köszönöm a válaszát. Természetesen azt hiszem mindenki itt a házban támogatja az erőfeszítéseket. Hogyha ön egy szeméttelepen áll és beszívja a levegőt. Ez egyszerűen borzasztó, hogyha ezt az ember mondjuk még nem tapasztalta, el kellene látogatni oda. Nem tudom, hogy van-e valamilyen ok arra, hogy miért csak kilenc tagállam jutott el erre a szintre, mert mindannyian tudjuk, hogy ezt meg kell tennünk, és egyetértettünk a biogázzal, mindenki egyetért az elvekkel, de miért nem tudjuk elérni a célokat? Köszönöm szépen. Uh, thank you, Madam President. I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell valljam, hogy nem vagyok szakértője ennek a témának, de hogyha jól értettem a ö, javaslatokból, akkor az infrastruktúra nincsen meg ehhez, és nagyon költséges az infrastruktúra kiépítése. Természetesen ez hasznos lehet hosszú távon, de a tagállamok nem fektettek még be ebbe az infrastruktúrába, és ezért kell ilyen sok idő ehhez. Elnök, Köszönöm szépen. Most valószínűleg az utolsó kérdés következik ma estére, és az önök elnöksége során is. Hans Peter Martin kérdése. A tanács svéd elnöksége által az átláthatóság terén elért sikerek címmel. Azt hiszem, hogy van itt miről beszámolni, ha elmondhatom. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérdést is. Ahogy a tisztelt képviselő úr is elmondta, nagyon fontos téma ez Svédország számára. Az elnökség során javítani akartuk az átláthatóságot az EU munkájában. Egyértelmű prioritás volt ez számunkra a tanácson belül és mindenütt. Azt szeretném először is elmondani, hogy a weboldalon is található információ az ülésekről, dokumentumokról, és ez mind három nyelven áll rendelkezésre. Az elmúlt néhány hónap során a svéd elnökség mindent megtett, amit csak tehetett, hogy jobban hozzá lehessen férni a dokumentumekhez. Szeptember, október, november folyamán 20 nyilvános vitát folytattunk a svéd elnökség keretén belül. A 83-as cikk értelmében az eljárások javítását illetően. Az ECOFIN vonatkozásában 25 nyilvános vitára került sor az elmúlt hónapok során, ami az általános ö, ö, döntéshozást illeti, 59 témát adtak be, Ha a tisztelt képviselő azt úgy gondolja, hogy ez nem elég, akkor nem szabad elfeledkeznie arról, hogy nagyon sok függ attól, hogy melyek az együttdöntéshez tartozó területek. Az új bizottság nyilvánvalóan növelni fogja azoknak a, a jogalkotói javaslatoknak a számát, amelyet a, amelyeket a parlament is megvitat. Most, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, minden tanácsi ülés, amely a nyilvános jogalkotói vitákra vonatkozik, egyre több lesz. Ennek nagyon örülünk, mert hatékonyabb és demokratikusabb lesz az EU. Így Végül azt szeretném elmondani, hogy a svéd elnökség elfogadta azt a kezdeményezést, hogy találkozzon a nemzetközi munkacsoporttal az átláthatóságról, és Margot Wallström és Diana Wallace is jelen volt ezeken, ezen az ülésen, ahol rendkívül gyakorlati aspektusait vitattuk meg a az európai intézményeknek, illetve hogy hogyan lehetne őket felhasználó barátabbá tenni. Köszönöm szépen, miniszterasszony, Hans-Peter Martin úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ritkán fordul az elő, hogy szinte már meghatódok. Örülök annak, hogy itt az utolsó párbeszédet lefolytathatjuk. Miniszter asszony, ön is tudja azt, hogy ez egy lassú út, és itt csak csiga tempóban lehet előre jutni, akkor, amikor az átláthatóságról van szó, már tíz éve foglalkozunk ezzel. Ez kritikailag is lehet eh, nézni, de hát egy Európa barát nem lehet elégedett azzal, ahol most állunk. Amit uh, itt hátrahagy nekünk, azt remélhetőleg majd az utódja majd javíthatja, remélhetőleg úgy gondolom, hogy azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet majd a dokumentumokhoz hozzájutni. De úgy gondolom, hogy remélhetőleg majd sikerül elérnünk oda, ahol Svédország most tart átláthatóság szempontjából. Miniszter asszony, a szó. It is indeed a very important valóban nagyon fontos kérdés ez. Úgy fogalmaznék, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság az elmúlt tíz évben jelentős mértékben javult. Ez a 1049-es eh, rendeletnek köszönhető. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vehettem ennek a rendeletnek a megszületésében de szóban eh, fontos ennek a végrehajtása és a, eh, az általános hozzáállás is fontos. Ez javult az elmúlt tíz évben, nagyon sok eh, szervezet rádöbbent az elmúlt tíz évben, hogy az átláthatóság az nem probléma, csökkenti a korrupció lehetőségét, fokozza a hitelességet. A Lizaboni egyezmény szerződés további lehetőségeket ad nekünk, a bizottság pedig tegnap fogalmazta meg, hogy javaslatokkal fognak élni a Lisszaboni szerződés alapján e, az átláthatóság javítása terén is. Nagyon sok mindent kell még tennünk, de igen, messzire eljutottunk idáig is, de ahogy a képviselő mondja, valóban ez egy folyamatos küzdelem, és örömmel e, e, jelentetem ki, hogy együtt fogok önökkel küzdeni. Köszönöm szépen. Az időhiány miatt meg nem válaszolt kötésekre írásban ö, kapnak választ. Miniszterasszony, kedves Cecília, nagyon-nagyon köszönjük az együttműködést, a teljes ö, jelenlétet a svéd elnökség során, a kérdések órája során. És várjuk a jóváhagyást, hogy a másik oldalon is ülhessen. Köszönjük szépen! Lezárom a kérdések óráját. A következő ülés holnap csütörtökön, december 17-én 2009-ben ö, kerül ö, megnyitásra 9-től 1 óráig és 3-tól 5-ig. A napirend megtalálható az interneten is. Lezárom a mai ülést ezzel köszönöm.